Dear colleagues. Kedves kollégák, kérem, mindenki próbáljon meg leülni. Ugyanis el kell kezdenünk az ülést, az alakuló ülést, Please take your seats. Kérem mindenki foglaljon helyet. I would like to start. Elkezdem. Kérem, hogy mindenki üljön le, foglaljon helyet. Okay. So. Rendben. Köszönöm szépen. Szeretnék üdvözölni mindenkit ma délután főként az új kollégákat köszöntöm itt a Libe szakbizottságban. Nagyon nagy megtiszteltetésemre szolgál az, hogy a mai napon én elnökölhetek, és megválaszthatjuk az elnököt. Megnyitom az ülést tehát. Kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Szeretném emlékeztetni a parlamenti képviselőket, hogy a mai napon a bűró megalapítása a fő célunk, illetve az elnök és az elnök helyettesek megválasztása a 204-es szabály alapján. Kérem, hogy mindenki üljön le, még egyszer kérem. Kedves kollégák, haladnunk kell. Mert nem sokára bejön egy másik társaság, és egy újabb szakbizottsági alakuló ülésre kerül majd sor, úgyhogy kérem, hogy foglaljanak helyet. Tehát első menetben megválasztjuk az elnököt, és azután az alelnököket. Be kell jelentenem a szabályzat alapján, hogy a következők vesznek részt a szavazásban póttakként, párt nevében. Mr. Carlos Coelho will vote instead of Mr. Becker. Mr. Chaki will vote uh, instead of Mrs. Olmeyer. Jimenez Becerril Barrio Teresa instead of Mr. Ortofő. Uh, Mrs. Morano instead of Mrs. McAvey. Mrs. Toon instead of Mrs. Matera uh, Mrs. Wotzenberg instead of Mrs. Metzola, and then uh, Mr. Uh, Mrs. Mussolini uh, instead of Mrs. Holmeyer. Okay. Mrs. Mrs. Mussolini instead of Mrs. Olmeyer, it was just changed. Mm-hmm. And, uh, Nos, hát akkor SND nevében Kirkosz úr. Fajon,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 here again, uh, Mr. Carson for uh, Ujazdowski and uh, Mrs. Linelli for Mrs. Anderson and another change, uh, Mr. Leners for uh, Mr. Sogor. So I had to announce all these tehát ezeket a neveket azért kellett felsorolnom, mert az ő neveik uh, helyett uh, fognak pottagok szavazni. Ami a fórumot illeti, több mint 15-en itt vannak. A kvórum ott fel ö, emeltük. 60 szeméből tizenöt személy, tehát a fórum Mrs. Kiengált Evo Delon fogja helyettesíteni. Akkor most ezzel az összes nevet felsoroltam. Most pedig következik a jelöltek témája. Hogyan is működik ez? Nos, a jelölést vagy a frakció adhatja le, vagy a szakbizottság tagjainak legalább 5%-a, ez három szemét jelent. A jelöltnek teljes tagnak kell lennie, és a nyilatkozatát le kellett már adja. Most akkor kérem, hogy adják le a jelöltek nevét, Zipán asszony. Claude Moraes-t javaslom. Az SND nevében. Vannak-e más jelöltek? Nincsenek. Akkor azt kérem, hogy a jelölt válaszoljon, hogy elfoglalja, elfogadja -e a jelölést. Igen, elfogadom. Kijelentem, hogy a összeférhetetlenségi nyilatkozatot leadta a jelölt, és miután csak egy jelölt van, ezért azt szeretném javasolni, hogy közfelkiáltással szavazzunk ő róla. Egyet értenek-e ezzel? Köszönöm szépen, igen. Akkor most közfelkiáltással szavazzuk meg a jelöltet. Gratulálok, Moraes úr. Önt megválasztottuk, és ezzel azt szeretném kérni, hogy az új elnök jöjjön ide fel, és foglalja el a helyemet. Köszönöm szépen. Köszönöm. First of all, thank you. Szeretném megköszönni Kingának és a kedves kollégáknak, hogy ilyen nagy megtiszteltetésben részesítettek, hogy a Libe szakbizottság elnökének megválasztottak. Mielőtt lenne néhány gondolatom, amit szeretnék még elmondani. Jó néhányan már ismernek engem, korábbi kollégák, tehát tudják azt is, hogy ez a LIBE szakbizottság az egyik legfontosabb szakbizottság, ugyanis mi foglalkozunk az értékek kérdésével. Tehát igen fontos jogszabályokkal foglalkoztunk ebben a házban az elmúlt gazda, parlamenti ciklusban. Hát persze tudjuk, hogy fontos a gazdaság, de az értékek talán mégiscsak fontosabbak, mert hát itt parlamentben dolgozunk, és bizony itt a Libe szakbizottságban szoktunk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni. Bevándorlás, adatkérdések, terrorizmus, és általában olyan témák, amelyek, ezek azok a témák, amelyekkel foglalkozunk, tehát igen nagy megtiszteltetésemre szolgál az, hogy itt ülhetek most. Most pedig szeretném az alelnökök megválasztásával folytatni a munkát. A 204-es szabály alapján a következő öm, pottagok fognak szavazni. Nos, hát ez pontosan ugyanaz, mint a korábban felsorolt lista, de szeretném elmondani azt is, hogy a politikai, tehát a frakciók megváltoztathatják a személyeket, de ezt nem tették meg, úgyhogy most folytatjuk a munkát az alelnökök megválasztásával. Van-e lista? Ami a kvórumot illeti, több mint 15-en itt vannak, ezért a kvórumot elfog, meg, tehát meghaladtuk, 60 teljes jogú tag közül. Most először szeretném kérni, hogy kik lesznek a jelöltek az első alelnöki posztra. Elnök úr, a néppárt Gál Kingát javasolja első alelnöki posztra. Akkor az első jelölés Gál Kingára. Második alelnöki poszt. Az SND nevében szeretném javasolni Iljana Jotovát második alelnöki posztra. Tehát akkor második alelnöki poszt Iljana Jotova, harmadik posztra. Igen, a zöldek Jan Filip Albrechtet szeretnék javasolni harmadik alelnöki posztra. És a negyedik alelnöki posztra jelöléseket kérem. A néppárt nevében Barbara Kudrickát szeretnék javasolni. Akkor most azt szeretném kérni, hogy a jelöltek válaszoljanak arra a kérdésre, hogy hozzájárulnak-e a jelölésükhöz. Igen, igen, elfogadom. Jotova asszony, Ábrecht úr, mindenki elfogadja, igen, Úgy látom, hogy mindenki megkap, leadta már a pénzügyi nyilatkozatát, úgyhogy kérem, hogy szavazzunk. Hát itt demokrácia szabályainak kell érvényesülnie. Fair és demokratikus elnök leszek, ne aggódjon senki. És akkor hogyha egyetértenek ezzel, akkor ismét közfelkiáltással fogunk szavazni. Kérem, hogy az alelnökök is jöjjenek ide fel a pulpitusra mellém. Okay, colleagues, um... Kedves kollégák, Köszöntöm az alelnököket. Még két eljárási kérdés van. Az első a ütemtervünk, találkozóink az évre nézve. Ezzel kapcsolatban kiadtunk egy javaslatot, vannak-e ezzel kapcsolatban ellenvetések, nincsenek, akkor azt elfogadottnak tekintjük. De mégiscsak valaki ellenvetéssel élt. Sargentini asszony. Nagyon büszke vagyok rá, hogy én lehetek az első ellenkező. Nos, nem is igazából erről van szó, csak azt szerettem volna elmondani, hogy két csütörtök délutáni ülésünk is van, amelyek háromkor kezdődnek és 6.30-kor végződnek. Ez egyik szeptember 4-én, a másik november 6-án kerül majd sorra. Hát mindenki tudja azt, hogy a délutáni ülések csütörtökön nem igazi sikertörténetek. Úgyhogy nem tudom, hogy van -e erre szükség. Okay, Judith, thank you for, um... Köszönöm szépen, hogy segít nekem a első ülés levezetésében. Nos, hát ezt a kalendáriumot, ezt az elnökök értekezlete eldöltötte el, tehát nekik kell azt megváltoztatni is. Úgyhogy egyelőre azt hiszem, hogy ezzel együtt kell élnünk, de azért jegyzőkönyvbe vettük az ellen gondol, ellenvéleményt. Vannak-e esetleg más gondolatok a naptárral kapcsolatban? Miután nagyon sok új van itt, és én is új vagyok, mint elnök, nos hát a koordinátorok körében majd megvitatjuk ezt a kérdést még egyszer, és akkor majd visszatérünk rá. Második gondolat. Ahogyan az elnökök értekezete döntött róla, a LIBE fogja meghallgatni az igazságügyi portfólióval megbízott biztos jelöltet. Ez pedig július 14-én csütörtökön kerül majd sorra Strasbourgban. A LIBE, a Júri és a FÁM szakbizottságok együtt fogják ezt megszervezni és erre lesz egy felkészítő ülés majd csütörtökön, július 10-én. Reding asszony ö, helyett egy ö, valakit kell majd javasolnunk, illetve meghallgatnunk. Vannak-e ezzel kapcsolatban kérdések? Akkor a következő ülésünk július 14-én lesz. Vannak-e más kérdések, egyéb kérdések, vagy az alelnökök szeretnének-e felvetni valamit? Tehát egy kicsit meg vagyok hatva, úgyhogy elnézést kérek emiatt. Először is köszönöm szépen a bizalmat az, a régi tagoknak, kollégáknak, az újaknak pedig azt szeretném elmondani, hogy megpróbálok mindig fair módon eljárni. Hatalmas együttdöntési eljárásbeli dosszékkal kell megküzdenünk ebben a szakbizottságban. Nagyon sok türelemre lesz szükség, és nagy munkára, és megígérem, hogy sokat fogok dolgozni, biztos, hogy nagyon sok hibát is el fogok követni, de mindent megteszek annak érdekében, hogy fair módon járjak el a következő két és fél évben vagy akár öt évben, hogyha újra megválasztanak. Még egyszer köszönöm a bizalmat, és várom az együttműködés, dolgozást, közös munkát.